Dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, kezdjük akkor meg a mai ülésünket. Richard, itt vagy valahol? Elnézést, mondja az elnök úr. Okay, sorry. I can start immediately. Point number one. Tehát akkor kezdem az első napi rendi ponttal kétnapos ülésünk van most, és hogyha nincsen semmiféle megjegyzésük, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Tulajdonképpen nincsen semmiféle közleményem se, illetve egy mégiscsak. Erre jól emlékszem, és talán önök is emlékeznek rá, hogy február 21-én meghallgatásunk lesz az ITRE szakbizottságban a gáz irányelv módosításáról. Rendben? Ennyi. Ugyanis a koordinátorokkal együtt készítjük elő ezt a meghallgatást. Február 21-én lesz ez tehát. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2017. november 27-28. Hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban az ülés végéig, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig akkor rátérünk a négyes napi rendi pontunkra. Ez egy nyilvános meghallgatás a Védelmi Ipar Politika Jövője címmel. Talán önök is tudják, Valójában ez egy teljesen új elképzelés, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy kollégáink, az Európai Parlament képviselői a SZEDESZAK bizottságból, ami a Védelmi és Biztonsági Albizottság, már megkezdtük velük a tárgyalásokat. Természetesen a biztonsági és védelmi szakpolitika az AFED szakbizottság hatáskörébe tartozik. Azonban a teljes elképzelésnek az ipari része természetesen a mi hatáskörünkbe tartozik, tehát az ITRE hatáskörébe mi vagyunk a felelősek azért, hogy a teljes ipari intézkedéseket előkészítsük ezzel kapcsolatban. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk. Természetesen itt van fő jelentéstevőnk, Köszönöm, hogy eljött. Lesz időnk természetesen a vitára is. De most akkor a következőket szeretném elmondani, hogy itt vannak az előadóink is. Nagyon jó új elképzeléseket fogunk velük megvitatni, vendégeinkkel, szakemberekkel, szakértőkkel. A bizottsági javaslaton dolgozik a szakbizottságunk, az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program. Ez az első jogalkotási eredménye az Európai Védelmi Alapnak. A következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban a bizottság egy új jogalkotási javaslatot fog benyújtani, egy új programra vonatkozóan, ami az Európai Védelmi Kutatási Programra irányuló javaslat fog kísérni. Az ITRE a vezetőbizottság, az illetékes bizottság, és az 51-es szabály alapján a Költségvetési Bizottsággal és a SZEDEA Bizottsággal dolgozunk együtt. Ez érthető, hiszen pénzt kell erre költeni, és a SZEDE pedig az általános elképzelését felel. Úgyhogy akkor üdvözölném most Françoise Grosztett asszonyt, aki az ITRE előadója, A Költségvetési Bizottság részéről egy véleményt kaptunk, González Pons úr részéről. Nem tudom, hogy itt van-e ma velünk, de nem látom őt. Valószínűleg akkor később érkezik. Illetve Joan Mircsa Paszkórat, aki az AFET részéről készítette a véleményt az 54-es szabály alapján, de őt sem látom itt a körünkben. Szeretném ezen kívül a Régiók Bizottságának előadóját is üdvözölni körünkben, Turlé urat, aki az Európai Védelmi Alappal foglalkozik. Két és fél óra van erre a meghallgatásra. Arra kérném a szakértőket, a vendégeinket, hogy legfeljebb 10 percben szóljanak hozzá, ugyanis a vitát szeretnénk tartani, és azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha vita során egészítik ki a kérdések alapján a hozzászólásokat. Az első előadónk Jan Pi, Pai, Pie, Jan Pie úr, mondja az elnök, aki a repülés technológiai és a védelmi ágazatok Európai Szövetségének főtitkára, és talán tudják, hogy a védelmi iparra, a repülés technikai iparra nagyon is támaszkodunk, nagyon kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre, és támogatjuk is őket. Úgyhogy, kedves barátom, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt ITRE bizottsági képviselők, köszönöm ezt a meghívást. Nagyon örülök, hogy a szervezetünk részéről itt lehetek az önök körében, ugyanis a Védelmi Iparfejlesztési Program nagyon fontos téma. Tavaly júniusban kezdték el az előkészítéseket, a tanács pedig tavaly decemberben állította össze elképzelését. Most én az előadásomban a különböző dokumentumokkal nem akarok foglalkozni részletesen, hanem inkább elveket szeretnék megfogalmazni, amelyek az ágazat szempontjából fontosak. Elnézést, egy kicsit fáj a torkom, úgyhogy lehet, hogy időnként meg kell köszörülnöm tehát nézzük akkor, hogy az ASD a szervezetünk neve mögött mi áll, mégpedig az, hogy Repüléstechnikai és Védelmi Ipari Szövetség vagyunk, több mint 3000 vállalatot képviselünk, délről, északra, keletről, nyugatra, tehát egész Európában 28 nemzeti szövetséget képviselünk, 16 európai tagállamot, illetve Norvégiából és Törökországból is vannak tagszervezeteink. Ezen kívül pedig 15 multinacionális vállalat és közvetlenül tagja a szövetségünknek. Ami a nemzeti szövetségeket illeti, természetesen KKV-k főként a tagjai, és az ASD igazgató tanácsában öt olyan tag van, akik kisebb nemzeteket képviselnek, Svédország, Lengyelország, Hollandia, Bulgária és Ausztria. Ezt most miért említem meg? Most azért, mert szeretném elmondani, hogy az egész európai ágazatot képviseljük, legyen kis, közepes vagy nagy vállalat, és nagyon jó a földrajzi lefedettségünk. Tehát először is az ágazatunk teljes mértékben támogatja a védelmi alapot és annak a különböző részeit, mint például a védelmi kutatási program, illetve az ipari fejlesztési program. Azért, mert először is úgy gondoljuk, hogy az ágazatunk nagyon versenyképes, és ez fontos kiemelni. Világszintű termékeink vannak, kitűnő technológiák képviselünk, és a nem európai termékekkel is kompatibilisek. Ez az közelmúltban e- megtörtént beruházásoknak köszönhető, azonban a jövővel kapcsolatban nincsen semmi olyan dolog folyamatban, ami a versenyképességünket biztosíthat mondhatjuk. Jól lehet, Európában költjük el a pénzt, de nincs egy hatékony kiinduló pontunk. Ezen kívül pedig egyes területeken már nagyon komoly kapacitás hiányokat tapasztalunk az európai fegyveres erőkben, ezt sokan felismerték és új programokra van szükség. Új programok nélkül ugyanis nem lesz versenyképes iparfejlesztési program, nem leszünk, nem képviseljük a vezető technológiát, és nem fogjuk tudni megőrizni a tudást, a kompetenciákat, a készségeket. És ha ezeket a készségeket elveszítjük, nagyon nehéz lesz újra felépíteni azokat. Ezért azt gondolom, hogy szükségtelen azt kihangsúlyoznom, hogy a stratégiai önállóságot is elveszíthetjük az ilyen fejlemények tekintetében. Új programokra van tehát szükség nem csak a tagállamok, hanem egész Európa szempontjából. Ezek a kihívások források azonban túl drágák ahhoz, hogy nemzeti szinten kezeljük, és ez különösen igaz az összetettebb védelmi rendszerekre. És mivel egyik tagállam se engedheti meg magának, hogy önállóan folytasson le ilyen programokat, össz, együtt kell működnünk. Nem csak pénzügyi megszorításokról van szó, hanem arról is, hogy kisebb működési költségeket eredményezen az együttműködésünk. Tudjuk, hogy a védelmi együttműködés nem egyszerű, de azt is tudjuk, hogy meg kell birkoznunk azokkal az általános kihívásokkal, amelyekkel az Európa Európa megküzd. Úgy érzem, hogy ezek a különböző elemek, tehát az iparfejlesztési program, a kutatási program, illetve a védelmi alap együtt tudja katalizálni az együttműködést a tagállamok között, az ágazatok között, a technológiai kiválóságra kell alapoznunk, és fokozott stratégiai autonómiát, önállóságot tudunk megvalósítani. A fejlesztésbe való beruházás ezért nagyon fontos, ugyanis ez fogja át hidalni azt az úgynevezett holtak völgyét, ami a kutatási és a fejlesztési szükségletek között tapasztalható. és miért támogatjuk az ipari fejlesztési programot. Azt gondoljuk, hogy ambiciózusnak kell lennie, ennek a programnak, és teljes mértékben egyetértünk azzal a javaslattal, ami az Európai Bizottságtól érkezett, hogy 500 millió eurós költségvetést kell megvalósítani 2019-2020-ra, majd pedig évente 1 milliárd eurós nyomonkövetési programot kell megvalósítani. Ez alá nem szabad menni, hogyha valódi eredményt akarunk elérni. Úgy gondoljuk, hogy ha ezt a költségvetést jóvá hagyjuk, akkor Európa betöltheti továbbra is a vezető szerepét, de nem csak arról van szó, hogy mennyit költünk, hanem arról is, hogy hogyan költjük el. Hatékonyabban és eredményesebben kell a költségvetést elköltenünk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a konzisztencia megvalósuljon az ipari fejlesztési program, illetve a többi európai és nemzeti tagállami program között. Holisztikus megközelítést kell megvalósítanunk a fejlesztési, ipari fejlesztési és a kutatásfejlesztési program között. Az európai beruházások tervezését pedig a nemzeti beruházási tervekkel együttműködésbe kell kidolgozni, egymást ki kell egészíteniük. Az európai együttműködés így módon óriási előrelépést érhet el. Ezen kívül pedig ahhoz, hogy változást érjünk el, nem csak a pénz szintjén, a hatékony tervezés szintjén kell elérni, hanem azon is, hogy mire költjük ezt a pénzt. Kapacitásfejlesztésre, mégpedig olyan kapacitásokra, amelyek valódi változást hoznak operatív és technológiai szinten egyaránt. Biztosítani kell tehát, hogy olyan európai folyamatot dolgozzunk ki, amelyekkel sikerül feltárni az európai nemzetállamok kapacitásbeli szükségleteit, ahol erősíteni kell az együttműködést. Ezen kívül pedig az is nagyon fontos, hogy az európai forrásokat az európai ágazatokra fordítsuk, Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni, hogy mi az az Európai Uniós ágazat. Természetesen az EU-ban letelepedett cégekre gondolunk, de nem csak arra, hanem hogy a kapacitásokat az Európában fejleszék ki, és hogy az itt megtermelt tudást, létrejött tudást itt hasznosítsuk Európán belül a jogalkotási folyamatra vonatkozóan is lennének ezzel kapcsolatban észrevételeink, ezt majd később fogom elmondani. Most pedig az inkluzív jelleg és a hatékonysággal kapcsolatban szólnék néhány szót. Azt gondolom, hogy az ellátási lánc minden elemére, tehát a nagyvállalatokra, kisvállalatokra, középvállalatokra is kell gondolnunk, a finanszírozáshoz való hozzáférést mindenki számára biztosítani kell. Ugyanakkor viszont a program hatékonyságát nem szabad kockáztatni az ipari vezető szerepet meg kell őrizni, ugyanakkor viszont az ellátási láncra vonatkozóan és általános felelősséget kell érvényesíteni. Csak akkor lehetünk ugyanis versenyképesek, hogyha teljes ellátási lánc teljesítőképes. Az ipari fejlesztési programnak fejlesztenie kell és támogatnia kell a határokon egy átnyúló együttműködést, és biztosítanunk kell, hogy az ellátási lánc fejlesztését pedig a technológia logikája vezérelje. A védelem, ahogyan tudjuk, nem kereskedelmi piac, ugyanis csak a kormányok, a fogyasztói ezeknek a termékeknek, a fejlesztési termékeknek, és csak az kormányok dönthetnek az exportról. Ezért a gazdasági szereplő nem teheti le a pénzt az asztalra, hogyha nincsen olyan kötelezettségvállalás, amelynél mondjuk egy vállalat túlságosan nagy kockázatot vállal. Ez meg is szüntetheti az adott vállalatot. Európai Uniós finanszírozási programokra gondolok a kutatásfejlesztés terén ahhoz, hogy az ilyen jellegű kockázatokat elkerülhessük. Az Európai Uniós finanszírozás egyrészt a támogatható költségek, illetve a teljes reálköltségek esetében ezeket a költségeket, illetve a különbözetet, jobban mondva, a tagállamoknak kell támogatnia. Az export, illetve a szellemi tulajdonjog szempontját is szeretnénk itt megemlíteni. Technikai részletekben nem szeretnék bocsátkozni, azonban a szellemi tulajdonjognak Európán belül kell maradnia, akkor is, hogyha egy projekt lezárultával az adott szervezetnél tulajdonosváltás történik. A résztvevő tagállamok hozhatnak döntéseket ezekkel az elemekkel kapcsolatban. Nagyon röviden akkor az utolsó eh, diát szeretném elmondani. Az európai ipar versenyképes, azonban ez a korábbi eh, beruházásoknak köszönhető. Az Európai Unió még mindig a második legnagyobb piac, nemzeti szinten jár el viszont, és emiatt nem tudta kielni ezt a potenciáját, hogy vezető szerepet töltsön be világszinten. Hogyha nem változik a helyzet, akkor nem lehet ezt a versenyképességet fenntartani, ezért támogatjuk a védelmi alapot, a véd kutatásfejlesztési programot, illetve az ipari fejlesztési programot. Úgy gondoljuk, hogy az EDIDP, tehát az ipari fejlesztési program mindenféle szempontból előnyös lehet. Köszönöm. For your speech. Köszönöm szépen a beszédét és a megjegyzéseit. Most rátérünk a második második hozzászólóra, Jakub Landowskira, a Cseh Köztársaságból. Kedves kollégák, hadd mondjam el, hogy az első részében a meghallgatásunknak az ipar képviselőit hallgatjuk meg, és aztán és a tagállamok ö, hozzászólóit. A második részben pedig mm, amikor rátérünk a, fejlesz, a védelmi fejlesztési programra, amit az Európai Bizottság javasolt, illetve a védelmi kutatási programra, amely egy legislatív javaslattal több éves pénzügyi keret keretében. A második részben tehát az európai tudományos intézetek, kutatók szempontjából fogjuk megtárgyalni. Tehát a másik rész az sokkal inkább a kutatásra, fejlesztésre fog koncentrálni. Most az ipar szempontjából és a tagállamok szempontjából vitatjuk meg a kérdést. A cseh köztársaság ból érkezett a védelmi miniszter helyettes. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok az önök szakbizottsága előtt. Én szeretném a beszédemen röviden bemutatni a cseh köztársaság szempontjait az Európai Védelem Ipari Fejlesztési Program kapcsán. Egy kisebb tagállam szemszögéből világítom meg a témát. Ma korán reggel érkeztem Brüsszelbe, és úgy érzem, hogy szinte kézzelfoghatóak az elvárások, amelyek ehhez a politika területhez kapcsolódnak. Nem csak a program sikere alapján méretünk majd meg, illetve az elköltendő pénzek alapján, hanem azon is, hogy milyen gazdag háttérrel rendelkezik az Európai Védelmi Együttműködés, amely egészen a Pleven tervig az 50-es évekig nyúlik vissza. Sok minden változott meg az 50-es évek óta, figyelembe kell vennünk, hogy a fenyegetettség természete egészen más, mint az 50-es években volt, és fel kell építenünk a katonai kapacitásainkat, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel a fenyegetésekkel, kihívásokkal, ez is sokkal nehezebb, mint annak idején volt meg kell néznünk először is, hogy miért haladunk ebbe az irányba. Van egy közös stratégiánk, az Európai Globális Stratégia, és valamilyen eszközökkel végre kell hajtanunk ezt a stratégiát. Akkor tudunk csak sikeresek lenni ebben, hogyha összetudjuk ezt kapcsolni a meglévő védelempolitikai kerettel Európában, amely leg, elsősorban a NATO-t jelenti. Amikor a NATO és az EU kapcsolatairól beszélek, általában két dologra szeret, szoktam kitérni. Az egyik a kiegészítő jelleg, a másik pedig a hitelesség. A kiegészítő jelleg úgy biztosítható, hogyha a két szervezet között megfelelő kommunikáció, a hitelesség pedig azt jelenti, hogy hozzá kell igazítanunk a katonai, szükséges katonai kiadásokhoz a meglévő forrásainkat. Az első szükséges lépés véleményem szerint az, hogy kezeljük az EU stratégia kapcsán felmerülő problémákat. Az Európai Védelmi Cselekvési Terv révén új stratégiai célokat tűztünk ki, hogy egy hatékonyabb kutatási és fejlesztési mechanizmus dolgozzunk ki a védelmi ágazatban. Ez biztosítja azt, hogy a lehető legjobb technológiával lássuk el a fegyveres erőket, annak ellenére, hogy viszonylag fragmentált ez a terület ma. A tervezett ipari védelmi, illetve ipari konszolidáció nyilván a megfelelő út, de kérdés az, hogy hogyan függ ez össze azzal, hogy mire van szükségük valójában a haderőknek. A PESCO kezdeményezés egy nagyon jó kiindulópont, egy jó politikai kezdeményezés az ehhez a struktúrához kapcsolódó eszközök összefogására. Hatékonyabban kell kiadnunk a, megfele- a pénzeket, ez azt jelenti, hogy az interoperabilitást és a kompatibilitást kell biztosítani a technológiák területein. Egyelőre még nagyon messze vagyunk attól, hogy egy világos vízió dolgozzunk ki a konszolidált eh, európai eh, védelmi ipar számára. Ehhez konszolidált, egységes eh, vevőkre, ügyfelekre lenne szükség, és egy egységes felhasználói felületre. A kérdés az, hogy ezt az ágazatot csak azért támogatjuk, hogy megerősödjön, vagy pedig azért, hogy egy átfogóbb védelmi piacot teremtsünk a szereplők számára. Ez egy nagyon fontos döntés lesz, ettől függnek majd a következő lépések is. Már most is persze elindult egy folyamat, és mindannyian tudjuk, hogy az erős, megbízható struktúra érdekében lépésenként kell előre haladnunk. Fontos, hogy minden tagállam támogassa ezeket a kezdeményezéseket, be kell vonni emellett a KKV-kat és a közepes piaci tőke értékű vállalatokat, Ezek elengedhetetlen lépések. A cseh köztársaság támogatja mind a PESCO, tehát az állandó strukturált együttműködést, és az Európai Védelmi Cselekvési Tervet is. Több PESCO projekthez csatlakoztunk már, és több mint egy tucat olyan ipari projektünk van, amely az Európai Védelmi Cselekvési Terv szempontjából mérvadó növekvőben van Csehországban ez az ágazat, egy nagyon exportorientált szegmensről van szó, amely a bevételeinek több mint 90%-át a külföldi tevékenységből szerzi be. Az export, a kivitel meg háromszorozódott az elmúlt öt évben, a nemzetközi együttműködés éppen ezért kulcsfontosságú a számunkra, fontos, hogy a meglévő ellátó láncokra terjesszük ki tevékenységünket, illetve hogy újakat teremtsünk. A, meg, a nemzetközi együttműködés azért is fontos, hogy a fegyveres erők számára az ellátás biztonságát megteremtsük. A nagyobb arányú együttműködés az ágazatban növelheti a kölcsönös függést. Az ágazat nálunk több mint 90%-ban magánkézben van, ez azt jelenti, nagyon is jól tudjuk, hogy egy megfelelő, kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, amely megfelel a fegyveres erők szükségleteinek és piaci alapú is. Meg kell teremtenünk azt a jogi keretet, amely mindkét célkitűzést szolgálja. Hagyományosan a cseh ágazat a KKV-kra támaszkodott, illetve támaszkodik. A kkv definíció definíciója szerint ez 250 munkavállalóig terjed, azonban olyan sikeres volt, sikeresek voltak az ágazati szereplők, hogy a vonatkozó cégek már túlnőtték ezt a méretet, habár a British Aerospace Industries vagy más nagy szereplők méreteihez nem nőhetnek fel. A közepes piaci tőkeértékű vállalatok kategóriáját támogatjuk, ezeket ugyanúgy fogják támogatni a védelmi cselekvési terv keretében, mint a KKV-kat. Exportorientált az ágazat, mint ahogy említettem, ezért egy ö, olyan exportstratégiát kellett kialakítanunk, amely megfelel a követelményeknek. E célból e, elfogadtunk egy cseh támogatási stratégiát, amely azokat az elveket követi, amelyek megfelelőek e szempontból, és amelyek véleményünk szerint európai szinten is alkalmazhatóak. A védelmi ágazat egy stratégiai jellegű ágazat, nem lehet úgy kezelni, mint a piac egyéb ágazatait. A védelmi ökoszisztéma elengedhetetlen eleme, ezért egy saját, külön testre szabott politikára van szükség. A szereplőket nem szabad túlterhelni, nem szabad akadályozni a piaci tevékenységben, de biztosítani kell, hogy a primér felhasználók szükségleteihez alkalmazkodjanak. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk e felé. A cseh szükségleteket felé, felmérték a fegyveres erők, és most zajlik a párbeszéd felvétele Szlovákiával, Olaszországgal, Spanyolországgal és másokkal, amelyek elsődleges partnereink. Jelen pillanatban dolgozunk azon, hogy a támogathatósági kritériumokat megfelelően alakítsuk ki. Természetesen nagyon is Érdekel bennünket az, hogy az Európai Parlament hogyan vélekedik mindenről, és itt talán be is fejezném a hozzászólásomat, és persze készségesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen a hozzászólását, a beszédét. Hogyha megengedik, kedves barátaim, akkor a főképviselőnknek, Grosztetnek adnám meg a szót, ő a jelentéstevőnk, François Tessé. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a program, amelyről ben folyik a munka. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a hangsúlyt az excellenciára, kiváló az AST főtitkárának kell lenniük, illetve lehetőséget kell adnunk számukra a rugalmasságra, hogy együtt tudjanak működni egymás között. Európában be a technológia és a know-how elvándorlását. Ez nagyon fontos. A kérdés, ami felmerült bennem, hiszen európai vállalkozásokról beszélünk, a védelmi ipari beruházások, illetve az egyéb beruházások között ugye különbséget tesznek a polgárok. a jelentéstevőnek. Nem tudom, a Költségvetési Bizottságból van-e itt valaki? Ők véleménykészítő bizottság az 54-es cikk szerint, illetve a SZEDE is véleményt készít. A SZED egy képviselője itt van. Kérdezem, hogy szeretnének-e hozzászólni. Most nem? Nem szeretnének. Talán majd később. Jó. Akkor nézzük a, a frakciók képviselői Poha úr a Szociáldemokrata frakció részéről. És az Európai Unióban működő védelmi ipari cégek milyen struktúrájúak? Általában a tulajdonosi struktúra milyen? Általában európai a tulajdonos? És európai szinten akkor kell mondanunk azt is, hogy a tagállamok nem költenek elég pénzt a saját védelmi forrásaikra. Hogyha a tagállamok úgy látják, hogy ez a program helyettesíti a saját védelmi költségvetésüket, az attól óva intenék. A kérdésem a következő elásait és képességeit. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló Bütikófer úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr mint hogyha egy olyan szemét, szemét hallanék, eh, aki eh, a kocsmában ül egész eh, este a kocs közbeszerzési eljárásuk. 2009-ben fogadtuk ezt el, és nem tartják be, nem alkalmazzák. Amikor önt hallgatom, hogy több kereskedelmi logika lehet ebben a, ne ezen a piacon, de, és pont ezt akartuk elérni a közbeszerzési jogszabályát, de ahelyett, hogy ezt tettük, folytathatnánk le, és ez az adófizetőknek 25 100 milliárd közni az ablakon, ez pont nem az, amire szükség van. A hozzáadott érték, illetve az árérték arány nem megfelelő. a központosítás és a fúziók is nagyobb versenyképességet hozhatnának és egyéb más koncepciók is vannak, amelyek szintén több pénzt takarítanának meg nekünk. A második dolog pedig a következő. Itt sokszor volt szó az urendúsításról, a tömegpusztító fegyverek csökkentéséről, stb. Amit a védelmi politikára, védelmi felszerelésre költünk, az nem szabad, hogy aláássa a jelenleg érvényes egyezményeket, normákat, és nem akarjuk, hogy, fegyver, hogy felfegyverzett drónokra pénzt adjunk, vagy ezeket támogassunk, mielőtt ezeknek a jogi helyzete tisztázódna. Egy határozatnak írt le, ezt üdvözlöm. Kérdezem, hogy folytatjuk-e a e, szegmentált piac és a szegmentált megközelítést, vagy egy valódi integrált piacot akarunk el létre. Ebből mi az, ami ezt segíti, az integrált piacot segíti? És hogyan tudnánk erősíteni ezt az aspektust, kérdezem, tud-e segíteni nekünk abban, hogy meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek ezt a megoldást favorizálják? És ezzel elkezdjük. Elnök úr, csehül fogok beszélni. Mondja Koncsek képviselő úr, így most akkor a miniszter úrnak, miniszter helyettes úrnak nem kell feltenni a fejhang, szabványokból induljon ki. Én magam az üveggyártásból érkeztem, és száz évvel ezelőtt az üvegiparban voltak közös szabványok, cseh szabványok, német szabványok, ezek pedig más országokban is elterjedtek. Ami pedig a védelmi ipart illeti, úgy köztársaságban egy nagy fejlesztési központot hoztunk létre, motorok fejlesztésére vonatkozik ez. Amerikai motorokat fejlesztünk tehát, és nem tudom, hogy most hogyan tudjuk valaki technikai, műszaki fejlesztést valósít meg, és az pedig tartalmaz egy olyan apró komponest, ami önmagában amerikai, akkor azokat a termékeket nem lehet már külföldi piacokra exportálni. Harmadik, az, ami egészen alapvető kutatás, és koordinálnunk kell az ilyen jellegű alapvető kutatás területén. páncélozott járművek, fegyverek áll egyrészt az alakutatásból, a technikai dizájnból, ezeknek a termékeknek a hardveréből, ugyanakkor viszont ott van a szoftver, tehát ez három különböző terület, amelyekbe, amelyek területén korst fogják párhuzamosan megvalósítani a cseh köztársaságban. Ezen a területen eléggé sikeresek voltunk. Azonban, ami a légi közlekedési ipart illeti, ott már nem annyira egyszerű a helyzet. Például az Airbusokhoz, könnyű repülőgépekhez. Azonban, ami a technológiai szoftvert illeti, ott már az Európai Unión kívülről származó importra szorulunk. A kollégám már elmondta, hogy azok az alapok, amelyek jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak, ez például az Egyesült Államokkal alakult ki, hogy nem tudtunk exportálni, amikor exportálni akartunk. Szerintem ezt a jövőben el kell kerülni. Paszkúr következik. A vélemény jelentéstevője az AFET részéről. Üdvözöljük itt az ITRE bizottságban. Köszönöm szépen, elmondanám, hogy holnap fogunk szavazni az AFED-ben, a szavazó listát készítettem elő, és akkor tudtam meg, hogy szerették volna, hogyha itt is megjelenek. Valószínűleg azt is tudják már, hogy 365 módosító indítvány érkezett a véleményhez, 13 kompromisszumos indítványt dolgoztunk ki ezek alapján. Szeretnénk, legalábbis ez volt a filozófia, hogy támogassuk a kezdeményezést. Ezért meg kellett találnunk az egyensúlyt egyrészt a között, hogy ezt a stratégiai irányvonalat fenntartsuk, hogy támogassuk a kezdeményezést, ugyanakkor viszont ne legyen belőle karácsonyfa, amire mindenki felagazgatja a módosító indítványait és a szavakat, amelyeket szeretne bevenni a szövegbe, tehát érthető legyen a végszöveg. E kettő között kellett egyensúlyt találnunk. Voltak olyan módosító indítványok, amelyek új rendeleteket, szabályokat szerettek volna bevezetni olyan területeken, amelyek nem képezik e kezdeményezés tárgyát, mint például a fegyverexport. Ezzel kapcsolatban már van szabályozás, ezért úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a hátsó ajtón keresztül megpróbáljunk olyan témákat bevezetni, amelyek már létező rendeletekben megvannak. Volt egy olyan probléma, amelyre még mindig próbálunk megoldást találni. Talán tudják, hogy remélhetőleg holnap jó megoldás sikerül elérnünk, ezt leszámítva az árnyék jelentéstevőkkel megbeszéléseket folytattunk, ismerjük a véleményüket, konzultáltunk velünk, egyeztettünk, és természetesen várjuk holnap a szedében a szavazást. Köszönöm, mondja az elnök. Gayer kolléga szintén az AFET részéről. Gayer kolléga. tíz évben, körülbelül 2012-13-ban nem változtak, de most megint növekednek. Ez azt jelenti, hogy más régiók eh, nagyon komoly befektetéseket valósítanak meg ezen a területen például a kutatásfejlesztés innováció területén, hogyha az Expo az Európai Uniós vállalatokat kizárólag eladóként fogadja, ez azt jelenti, hogy a saját nemzet, hogy a nemzetek maguk is nyilván a saját iparfejlesztési, illetve védelmi fejlesztési politikáikat akarják érvényesíteni, és technológia átadást fognak kérni. Tehát partnerségben szívesen fogadják az Európai Uniós vállalatokat, hogyha valakinek a fennmaradási stratégiája az exportra összpontosít, azonban mit teszünk akkor, hogyha azok az országok, amelyekbe exportálunk, a jövőben a versenytársaink lesznek? Hát ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha nagyon komoly beruházásokat valósítunk meg a kutatás terén, hogy az értéklánc felső szintjén maradjunk. A szomorú válasz az, hogy nem sikerült erre még megfelelő választ adni, nem ruházunk be a kutatásfejlesztésbe. Sok összehasonlítás van, ahol az Európai Uniós kutatásfejlesztési befektetési szint sokkal gyengébb, mint a világ más részein. Ami pedig a piac fragmentáltságát illeti, először is azzal teljesen egyetértek, hogy nem működik jól a piac, a közbeszerzési irányelv erre egy próbálkozás volt. Az ipar részéről még mindig azt gondoljuk, hogy az irányelv jó volt, azonban annak végrehajtása nem volt annyira eredményes, ezért még mindig azt támogatnánk, hogy az irányelvet valósítsuk meg. A több verseny nyilván valamilyen módon javítaná a magatartást, ugyanakkor a magatartás változásnak a tagállamok részéről kell elérkeznie. Nem gondoljuk, hogy az iparnak a feladat feladata az, hogy több helikopter modellt dolgozzunk, fejleszünk ki, hogyha nincsen erre kellő mennyiségű fogyasztó. Tehát a magatartásbeli megváltozásnak a vevők részéről, a tagállamok részéről kell érkeznie, és ezért fontos a program. A fragmentált piac, és visszatérnék az első hozzászólásomhoz, versenyképesek vagyunk, ez igaz, de a versenyképesség azt jelenti, hogy el tudjuk látni az európai fegyveres erők által kért kapacitásokat, azonban ez a korábbi múltbeli beruházásoknak köszönhető, nincsenek új beruházások, és nem fogunk tudni a jövőbe versenyképesek maradni, hogyha nincs új program, ami a következő generációs technológiák fejlesztésére irányul, és a vállalatokban pedig elvándorolnak a jól képzett dolgozók, tehát tudást veszítünk, készségeket veszítünk, Egyszerűen az van, hogy megpróbáljuk legalább szinten tartani ezeket a készségeket. Hogyha ez nem sikerül, akkor a vállalatoknak csökkenteniük kell a tevékenységeket. Az 1 milliárd euró, ami a nyomon követő programra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem sok, hogyha 190 milliárd eurós teljes eh, befektetésről beszélünk egész Európai Unió szinten. Nagyon örülnénk annak, hogyha csak a fegyveres erők által kért termékeket és kapacitásokat ki tudnánk elégíteni, és nem kellene az exportra támaszkodni, de ez nem különösebben realista elvárás. Azt gondoljuk, hogy a Védelmi Ipari Fejlesztési Program olyan eszköz, amely ösztönözheti az együttműködést, így pedig jobb piaci magatartást eredményezhetnénk, hatékonyabb lenne, jobb lenne az árértékarány, több kapacitás lehetne elérni az elköltött eurókhoz képest. Mi a helyzet például a támogathatósággal? megint csak a kedvezményezetteknek, Európai Unióban letelepedett cégeknek kell lenni, a tevékenységet az Európai Unióban kell megvalósítani, harmadik országok részéről ne valósuljon meg korlátozás vagy felügyelet a használt technológia tekintetében hogyha olyan szervezet van, amely egy nem európai ország tulajdonában van, illetve a harmadik felek részére történő terjesztés hiányát is meg kell valósítani. Én e- megint csak azt mondom, hogy a szellemi tulajdonjognak az Európai Unión belül kell maradnia. Ez olyan mechanizmus, amelyet mindenképpen meg kell valósítani. Honnan jönne ez a pénz? Azt gondolom, hogy nem az iparnak kell eldöntenie a költségvetés szempontjából, hogy honnan jöjjön ez a pénz hanem azt akarjuk hangsúlyozni, hogyha ösztönözni kívánjuk az együttműködésen alapuló projekteket, amelyek valóban az európai szükségletek fő kapacitásaira összpontosít, akkor kellő mennyiségű pénzről kell beszélnünk az Európai Bizottság támogat, az Európai Bizottságban vannak olyanok, akik támogatják ezt, és úgy gondoljuk, hogy az egy milliárd eurós nyomon követő program, illetve a 250 millió euró jelenleg ez egy jó kiinduló pont. De ez csak kiegészíti azt, amit az Európai Uniós tagállamok már eleve befektetnek, tehát a tagállami szintet nem szabad csökkenteni, hogy ne veszítsünk ott is pénzt. Ami pedig az illeti, hogy kereskedelmi piacról van-e szó. Nagyon sokat beszélhetünk a piaci feltételekről a védelmi ipar esetében, de semmiképpen nem hasonlít ez a kereskedelmi piachoz. Egyrésztről a kormány az egyetlen, az egyetlen tudja biztosítani, hogy megvegyék a termékeket, és egyáltalán a kormány fogja eldönteni azt, hogy exportálhatunk-e, hogyha kapunk erre kormányzati jóváhagyást, ez még mindig nem jelenti azt, hogy a világon bárhova exportálhatjuk, ugyanis hogyha ezt megnézzük egyébként, és ez nagyon érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy a különböző országok hova exportálnak, nagyon egyértelmű minta van a külföldi külkapcsolatok tekintetében, tehát hogy ki kit támogat, ez a külpolitikának is része, ezért a piaci feltételek a védelmi iparban nem érvényesülnek, és ezért az európaiaknak kell megfizetniük azt a védelmi szintet, amit ők szeretnének. A kérdés tehát az, hogy olyan európai fegyveres erőt akarunk, amely jól fel van szerelve, és azt akarjuk-e, hogy európai gyártású legyen ez a felszerelés, vagy amerikai, vagy orosz? Ez itt a kérdés. Rendben, köszönöm szépen. És persze munkahely teremtés az Európai Uniós országokban szintén. Melyek a világbiztonságát is veszélybe sodorhatják. Ennyit szerettem volna mondani, és persze válaszolok még a későbbiekben, ha lesz még kérdés. Köszönjük szépen! Itt marad nálunk a pódiumon, úgyhogy talán a második körben is lesz még lehetőség, hogy hozzászóljon. Most pedig a vitánk második részére térnénk rá, a második szekció következik, a kutató, aki a Group for Research and Information on Peace and Security kutató munkatársa. Önt is arra kérném, hogy 10 percre korlátozza mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők, tisztelt hölgyeim és uram, nagyon örülök, hogy meghívtak, és megoszthatom önökkel az a programmal kapcsolatos megfontolásaimat. Ezt igyekszem függetlenül tenni. Három megfigyelés köré csoportosítom a gondolataimat. Az elsik az az, hogy az én véleményem szerint az EDIDP, ez a lehető legjobb, ami történhet az európai védelmi iparral hosszú évek óta. Második, az jogi szempontból vizsgálja meg a helyzetet. Nincs semmi kétségem azzal kapcsolatban, hogy megfelel az európai szerződéseknek ez a program. A harmadik pedig az, hogy az a, az út, amit önök választottak, ez hosszú lesz, és elég sok akadály lesz rajta, tehát ezért türelmesnek és elővigyázatosnak kell lenni. Kezdjük az első megfigyeléssel. Az EI, EDIDP véleményem szerint a lehető legjobb, amit történhet az európai védelmi politikával. Két okokból. Az első az, hogy ez a program az európai hatóságok, a bizottság és a parlament kezében van, és önök az egyetlenek, akik képesek a az európai általános érdekről alakított vízióikat megvalósítani, ami sokkal több, mint a tagállamok érdekének az közös nevezője legkisebb közös nevezője. Eh, hiszen, mert ezt eh, eh, többséggel hozott döntés. A PESCO 2017 végén jött létre, és ez megmutatta, hogy a tagállamok még mindig nem veszik komolyan az európai védelmi politikát, egyszerűen csak úgy tesznek, mintha. Az egyetlen előnye az egész dolognak az volt, vagy az egyetlen célja az volt, hogy úgy csináljanak, mint hogyha az európaiak egységesek lennének, pedig nem azok, hogy elhitessék a polgárokkal, hogy tesznek valamit, holott ez nem igaz azt gondolom, attól félek, hogy ugyanez érvényes a védelmi, az, éves koordinált védelmi vizsgálatra, a kárdra ugyanez érvényes, hiszen nem lehet a célok megvalósítását ellenőrizni, hogyha nem is határozunk meg célokat a legnagyobb remény az európai védelmi, védelmi e, ipart képviselők számára, vagy a védelmet képviselők számára, e, ez tehát az EDDP. E a másik ok, miatt, ami miatt azt gondolom, hogy ez a Védelmi Ipari Fejlesztési Program jó hír, ez az, hogy az a piacot, idézőjelben a piacot, a védelmi piacot nem a kínálat oldaláról közelíti meg, ahogy ezt tette a 2009-es védelmi irányelv, hanem a kereslet oldaláról. Tehát ez asztalra teszi az a pénzt, és nem csak a szabályokat, és ezáltal valószínűleg, és hadd mondjam még egyszer, valószínűleg ez megváltoztatja az egész eh, paradigmát. Eh, ami eh, a második megfigyel, megjegyzésemet illeti, a szerződésnek való megfelelés. Hát nem akartam itt egy jogi pledoájét tartani, ami unalomba fulladt volna, ha sokkal inkább az jogi véleményemet elkészítettem, ezt eljutottam az önök elnökének, az önök jelentéstevőjének, és az weboldalamon is közzétettem. Én um, ezáltal az érvelésemet szembeállítom a kollégáim érvelésével. Minden esetre hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a demokráciában mindenkinek vállalnia kell a felelősségét. A politikai döntéshozók nem bújhatnak el a jogi szakvélemények mögött, akkor sem, hogyha azt az ő jogi szolgálatuk készítette. Tehát nem ö, ö, tehetik meg, hogy nem reagálnak hogy nem cselesz, cselekszenek. Persze meg kell hallgatni a jogi szolgálatot, be kell, kér, be kell kérni a jogi szakvéleményt, ha erre szükség van, de lépni kell, lépni kell félelem nélkül, mert az egyetlen, aki jogállamban a jogról véglegesen nyilatkozhat, ez a bíró. E, úgyhogy, ha bárkinek bármilyen kétsége van a e, szerződésnek való megfelelése kapcsolatban, akkor a e, bíróságot, az Európai Bíróságot kell megkeresni. Én nem gondolom, hogy bármilyen konfliktus lenne a szerződéssel, minden eset esetre az anyagot megtalálhatják az adott helyeken, és válaszolok a kérdésekre. A harmadik dolog, legyenek nagyon türelmesek, ugyanis egy olyan háznak az alapjait teszik most le, amely csak 15 év múlva készül el. 15 évig tart általában a védelmi kutatási program elindítása, vagy telik el a program elindítása és a katonai kapacitás el, létrehozása között. Tehát a ma használt katonai eszközök 15 éve lettek tervezve. Ez azt jelenti, hogy a most elkezdődött, elkezdődő kutatás csak 15 év múlva lesz kész, és ad eredményt. Tehát nagyon fontos, hogy robosztus, eh, szolid alapokra helyezzék ennek a háznak az alapjait. Ehhez három dologra van szükség. Először is nem szabad, eh, három akadály merülhet fel, vagy három eh, buktatója lehet ennek az egésznek. Az egyik, ha nem veszik figyelembe a védelem eh, tervezését, tehát a védelmi kutatás mindig orientált célzott, tehát védelmi kutatást nem folytatunk csak a kutatás szépsége miatt, hanem a szükséges technológiai megoldásokat kell létrehozni a kutatásnak megfelelően. E, ehhez hatékonynak kell lenni. De van egy globális stratégia, van egy ambíció szint, és másrésztről ott van az európai védelmi fejlesztési kapacitás terve, de a kettő között hiányzik a fehér könyv. Az európaiak hogyha az európaiak az politikai célkitűzéseket nem fordítják le katonai szükségletekre, akkor nincs semmilyen esélyük arra, hogy ezt elérjék. Ahogy Szeneka is mondta, semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Nagyon fontos, hogy ez egy nehéz út lesz, telebuktatóval, pragmatikusnak kell lenni, ne felejtsük el, ez bizonyítja a Helsinki célkitűzés is, az, a NATO tagállamok folyamatosan konzultálnak és egyeztetnek például az NDPP, NATO Defense Planning Processen keresztül. Hogyha a kutatás és fejlesztést nem igazítják hozzá a védelmi tervezéshez, akkor ez olyan, mintha még egy szépségversenyt terveznének, szerveznének, mint például a PESCO, ami lehetővé teszi az ipar szereplőinek, hogy szépen kicsinosítsák az elszámolásukat, a politikusoknak lehetővé teszi, hogy szép dolgokat mondjanak, de a végén nem történik semmi. Nagyon fontos eh, tehát, eh, hogy egy kapcsolat alakuljon ki az EDIDP és a fejlesztési eh, kapacitások tervei között a tagállamok részéről. Persze, emellett ne felejtsük el a fegyverkezési programokat sem, hiszen ez adja lényegét a védelmi kutatásnak. E, pontosan erről van itt szó. Az EDIDP-ben a D, azaz a kutatás fejlesztés F betűje, tehát fejlesztése is. Tehát nagyon fontos, hogy a végén ebből védelmi kapacitás legyen ez van itt egy nagyon fontos rendelkezés, mely szerint a kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell, hogy az általuk előállított termékekre van kereslet a tagállamok részéről, ez kiváló előrelépés. Harmad, harmadik buktató az lehet, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a tagállamok iparai, illetve a, a rendelési verseny között nagy a minden tagállam számára nagy a kísértés arra, hogy ők meg legyen a helye ebben a programban, de ezt intelligensen kell kialakítani. Hogyha a már meglévő ipari kapacitásokat megduplázzuk, akkor az orvosság rosszabb lesz, mint a betegség. Nem szabad elfelejteni, hogy az ipari az, a probléma persze az, hogy nem minden tagállamnak van egy nagy védelmi ipara, de minden tagállamnak van, vannak kutatói, és az EDIDP-ben pontosan erről van szó, hogy a kutatók összeműködjenek. A végkövetkeztetés sem rövid, hogyha de az Európai Unió ma védelmi politikával foglalkozik, az azért van, mert a polgárok ezt várják tőle, hogy megvédje őket de nincsen e, arra remény, e, hogy az európai védelem e, valóban meg is valósul, mint ahogy a Titanic zenekara is, akik játszanak, játszanak, még akkor is játszanak, amikor már elsüllyedt a, ható, a hajó. Nézzünk szembe a dolgokkal. A védelmi, az európai védelmi kutatás, ez már csak árnyék annak, ami volt annak idején ez a 40-es években volt az utolsó valódi, igazi, nagy európai innováció. Most itt van a lehetőség arra, hogy ezt megismételjük, de ezt meg kell ragadni a lehetőséget. Ezt várják tőlünk a polgáraink, mert különben mi más értelme lenne Európának? Köszönöm. Thank you for your speech, your remarks, and now... Köszönöm szépen, köszönöm az elhangzottakat, most pedig a második Hozzászólón következik, illetve a második előadónk benne parancsoljon. Sajnos a hozzászóló mikrofonja kikapcsolódott. How's this? So thank you. Uh... 2018. januárjában egy ilyen panel részeként veszek részt az ülésen, amely csupa férfiből áll. Azt hiszem, szimptomatikus ez a szóban forgó terület döntéshozatalára vonatkozólag, és egy olyan szervezetnek vagyok a tagja, amely az EU védelmi kutatási programot tanulmányoztam, és azt hiszem ez a program nagyon komoly tanulságokat tartalmaz, amelyeket talán ez idáig nem vettek kellően figyelembe a szakpolitika kialakítása során. Néhány általános megjegyzésem is lenne a politikai eseményekkel kapcsolatosan, amelyeket azt hiszem a védelmi ipari szereplők gátlástalanul ki is használnak. Nyilvánvaló, hogy az EU-nak valahogy reagálnia kell a Brexitre, Trumpra, egy olyan NATO-ra, amely évről évre egyre kevésbé szoros együttműködést mutat, de azt hiszem az európai védelmi ipar megerősítése nem a módja annak, hogy az EU védelmi politikája javuljon, vagy nagyobb biztonságot teremtsünk az Európáról. Máshogyan kell gondolkodnunk, mint eddig. Hogyha azonban valaki odafigyelt arra, hogy hogyan mosódik össze a katonaság és a biztonság, a háborúskodás és a békéltetés, a béke fenntartás, akkor azt hiszem egyértelmű, hogy az EU véd gyakorolnak, hogy kevesebb mint egy év alatt jogszabályokat hozzon egy ilyen hatalmas horderejű kérdésben, az MFF-re vonatkozólag is kihatása van mindennek. Sajnálatosnak tartom, és akkor finoman fogalmaztam, hogy az előkészítő intézkedések már folyamatban van. Használják fel ennek az iparnak a megerősítését, legalábbis ez az érv is elhangzott, miközben fegyvereket adnánk ezzel a legrepresszívebb rezsimeknek. Az Európai Unió 80 milliárd eurónyi ö, fegyvert exportált már eddig is a közel-keletre, hát ezeket a problémákat megoldaná. Azt is érdekesnek tartom, hogy nem gondolkodnak-e politikákról úgy, hogy azokat összekapcsolnák azzal, hogy a fegyver export területén bizonyos tagállamok nem megfelelő magatartást tanúsítanak. Ezt utóbbit elmulasztják megvitatni. Emellett a program felé vezető eszközként való támogatása ennek a védelmi ágazatnak, de a legtöbbjük minden bizonyal ismeri már ezeket a különböző elveket, és a módosítók, amelyeket benyújtottak, azt mutatják, hogy a legtöbbjük már döntött is abban a kérdésben, hogy védelmi. Ugyanebben az épületben jártam, itt tartózkodtam 12 évvel ezelőtt, amikor az európai védelmi cselekvési terv kialakulóban volt a parlament döntését gyakorlatilag annak idején megelőlegezték, úgyhogy intézményekkel annak érdekében, hogy a program demokratikus voltán javítsunk, egy etikai és emberjogi rendelkezés kidolgozásában is részt vettem a Horizont 2020 kapcsán, valamint a kettős felhasználású termékek társában is. Azért mondom el mindezt, mert szeretném, hogy ha megértenék, hogy én nagyon is konstruktív módon bírálom az EU-s politikákat ezen a téren. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdődött el ez a folyamat is. Emlékezzünk arra, hogy annak idején milyen érveket hoztak fel, azt mondták nekünk, hogy támogatni kell az európai biztonsági ágazatot azért, hogy ne függjön Európa az USA-tól és Kínától a biztonsági technológiák területén. Azt, mond, azt mondták, hogy a rendőri erőknek és a biztonsági erőknek nincsenek meg a szükséges eszközeik, hogy, a szükség, hogy beruházásokra van szüksége, helyzet orvoslására. Azt mondták, hogy bizonyos katonai technológiákat kell államilag támogatni azért, hogy megvédjük magunkat a terrorizmus, a bűnözésével is segíti a KKV-kat, és azt is megígérték nekünk, hogy az innováció és a kiválóság területén előrelépés történik, erről ön is beszélt elnök asszony a vita elején. Ezek mind-mind nagyon ismerős érvek. Ezt szem előtt tartva nem tudom, hogy a jelenlévők közül bárki is fel tud -e mutatni olyan vezetői projektet vagy innovációt, amely abból a 3 milliárd euróból jött létre, amelyet már befektettek, és ami egyébként adófizetői pénz, talán a pódiumon lévő kollégák közül valaki válaszolni tud, de szerintem nagyon beszédes, hogy ezt a most előttünk álló javas ismert érvek alapján, és néhány dolgot hagyj jegyezzek még meg, amikor a Védelmi Kutatási Programban részt vettem 2004-ben, akkor nagyon aggasztottak a polgári jogi implikációk a biztonság militarizált megközelítésének. Most már talán egy másik dolog még jobban aggaszt, mégpedig az, hogy úgy tűnik, hogy az egész egy hatalmas pénzkidobás volt, Három milliárdnyi eurót költöttek el az adófizetők pénzéből. megértem az Egyesült Királyságbeli képviselő érveit is, ha bár ő már elment. Ha szemügyre vesszük az Európai Kutatási Tanácsot, vagy az Európai Kutatási tűnnek ki, úgyhogy a kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak, amelyet ön, önöknek fel kell tenniük maguknak az, hogy miért pazaroltunk el ennyi pénzt. Iparra hagyjuk, hogy a kutatási program agendáját meghatározzák, akkor ők ezeket a pénzeket olyasmire használják fel, olyan projektekre, amelyeket egyébként is végrehajtanának. Ezt láttuk a múltban is. Sajnos a kutatási prioritásokról, illetve azok hiányáról nem igazán esik szó, habár ezt a témát igenis meg kellene vitatni. Másodszorban Semmiféle demokratikus kontroll és elszámoltathatóság a program kapcsán, a parlamentet nem vonják be a kutatási prioritások meghatározásában, nincs EU-s mechanizmus, amelyel, meghat- amelyel megállapítható lenne, hogy a projektek meghozták-e a várt eredményeket, innovációhoz vezettek-e, megfelelő az árérték aránya, senki sem teszi fel ezeket a kérdéseket, csak unalmas félidei áttekintések születnek, amelyek semmit sem árulnak el arról, hogy az adófizetői pénzek hová kerültek, illetőleg, hogy a statisztikai sikeren túlmutatóan bármilyen eredményt fel tudnak-e mutatni. A rendőri technológiával foglalkozó EU-s hálózat szintén nem működött jól, csak hogy egy példát mondjak, mert a projektet nem annyira szükségletek alapozták meg, hanem a maga az ipar, az ágazat. Gyakorlatilag itt a a farok csóválja a kutyát. Még hogyha támogatjuk is ezt a fajta politizálást, alapvető elgondolásainktól vezéreltetve, ahogyan azt sokan teszik itt a házban, szerintem túl sok szabadságot adunk az ipari szereplőknek, hogy meghatározzák a különböző programok menetrendjét, semmiféle demokratikus elszámoltathatóság nem érvényesül, és elkerülhetetlen, hogy az adófizetők pénzét ezzel elpazaroljuk, ahelyett, hogy hasznosabb dolgokra költenénk. Vissza kellene térni a folyamat legelejére, meg kell vizsgálni a tényleges szükségleteket, és utána kell biztos ö, rendelkezésre bocsátani a pénzeket, hogyha ö, megalapozott szükségletek ö, mutatkoznak. Tudom, hogy lassan lejár az időm, de hadd mondjam még el azt, hogy egy nagy összeget rendelkezésre bocsátani mindenféle prioritások és célkitűzések nélkül nem fogja megoldani a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem akartam önt félbeszakítani a bírálata előadása során. Kicsit hosszúra is sikerült a beszéde. Köszönöm egyébként a megjegyzéseit, meglátásait is. Hát megkezdődhet a vita, remélhetőleg ez túlmutat majd a mai ülésünkön, és ugye a módosítókat is meg kell majd vitatnunk. Mindenképpen figyelembe fogjuk venni az önök nagyon súlyos megjegyzéseit, és azt hiszem, az, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó megjegyzés nő itt a teremben. Most kérem, hogy szólaljon fel, mert hát nagyon fontos az ön véleménye a szempontjából. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szerény vagyok ebben a témában, hiszen ez egy rendkívül fontos téma, és azt gondolom, hogy a szakbizottság tagjai fontos szerepet játszanak ebben, ugyanolyan fontosat, mint én. Köszönöm a két hozzászólónak, Morónak és IS úrnak a, Ájsz úrnak a előadását, ami Ájsz úr. És ezt a fejezetet a szerződésben aktiváltuk a PESCO-val, és eh, így a eh, világ helyzetére volt. Eh, Putyin volt az, aki az agressziójával 2014-ben beindította közvetetten ezt, és most... Köszönöm szépen, Kohicsek úr! předsedo, já bych chtěl tady vyděšenému kolegovi z Německa. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném német kollégámnak azt mondani, hogyha hogyha tud számolni, akkor a következő információra juthat. Európa, illetve az Európai Unió több nagyobb összeget fordít védelemre, mint Putyin, és az Egyesült Államok pedig a teljes az egész világ védelmi kiadásainak felét teszi ki. Tehát ennyi lenne a fegyverekkel kapcsolatos témát illetően. Mauro úrnak igaza van, és joggal mondja azt, hogy az Európai Uniónak joga van ahhoz, hogy rendelkezzen ezen a területen egy programmal, de Hayes úrnak is nagyon igaza van, amikor azt mondja, hogy ha már van egy ilyen programunk, akkor viszont azt tegyük ellenőrizhetővé lehessen értékelni ennek eredményeit, függetlenül attól, hogy volt-e kísérleti projekt vagy sem. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a lényege annak, amit a Paskó úr által említett dokumentumba is be kell emelnünk, ugyanis hogyha az Európai Unió programjáról van szó, akkor ennek a programnak egyértelmű célkitűzéseket kell tartalmaznia, egyértelműen látni kell, hogy ezeket a célkitűzéseket hogyan kell nyomon követni. Landowski úr pedig azt mondta, hogy vannak olyan konkrét területek, amelyeken az Európai Uniós országoknak egységes megközelítésük lehet, olyan területek ezek, mint például a légiközlekedés, vagy az űrprogramok, illetve annak egy része. Másrésztről viszont azt is fel kell ismernünk, hogy minden egyes nagyobb tagállam kutatásokat végez saját tűzfegyvereivel kapcsolatban, drónokkal kapcsolatban kutatásokat végez. És hogyha ezeket az erőfeszítéseket koordináltan valósítanák meg, és ha azok a részelemek, amelyeket eddig importálták, azonban az Európai Unión belül gyártott részelemmel lehetne azokat felváltani, akkor a program valóban értéket hozna, értéket képviselne. Hész legyet egyetértek, hogy az a legfontosabb polgáraink biztonságos védelme szempontjából az az, hogyha jó nemzetközi megállapodásaink vannak, és hogyha meg tudjuk előzni és akadályozni a terrorizmust. Elnök úr, nagyon röviden fogok szólni, köszönöm szépen, mondja Mártán úr. Gáler úr saját nevében beszélt, a sajnálatosnak tartom, hogy az Egyesült a 14-es cikkben az ajánlás az, hogy a programot az Európai Bizottságnak és független szakértőnek kell validálnai, és Mauro úr által megemlítetteket szeretném elismételni, hogyha a politikusok célokat állonnál egyébként, hogy nem a védelmi iparnak kell ezeket a célokat megállapítania. Meg tud-e segíteni? Én szeretném kérdezni, hogy az előadóink a jegyzeteiket megosztanák-e velünk, szírozásra van szükség, közpénzből finanszírozásra, legyen a miénk a szellemi tulajdonjog, és nem akarunk semmi zalékos közpénzből történő finanszírozást. Biztosítunk, és az iparnál maradnak a szellemi tulajdonjogok. Önök versenypolitikai szempontból támogatnák a ipar nem csupán az Európai Védelmi Alap koordinációs igazgatóságában még nem láttunk egyetlen olyan rendelkezést, olyan javaslatot, amely ennek a parlamentnek a megválasztott végvetést az Európai Uniós költségvetésből. A kérdésem az lenne, hogy a bizottság pontosan mire akarja költeni a pénzt. És sok-sok évtizeddel ezelőtt az volt a helyzet, hogyha valaki túlságosan kritikus volt, akkor az pártjából valaki azt mondaná, hogy akkor megy itt a szakbizottságban. Alexis úr az Európai Bizottság nevében. DJ Grow részéről. Köszönöm szépen. Akkor a hozzászólóinkat kérném meg, az előadóinkat, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Ben Ayes is feltett nekem kérdéseket. Igaza van, hogy fel kell tennünk a kérdést a biztonsági program bukásával kapcsolatban. Tanulnunk kell a hibáinkból. Amikor elkészítettem az önök parlamentjének 2016-ban a védelmi ipar jövőjéről szóló jelentést, én magam is meg nagyon sok kutatást folytattak, de a tagállamok nem, tagállamoknak nem volt ez érdekes, vagy nem tartozott az érdeklődési körébe, és ezt nagyon fontos kiemelni, ezt a jelentéstevőnek is mondom, ezt, ez a kutatás tehát nem volt célzott, és pontosan erről van szó, par, ez két különböző dolog. Ugyan, ez két ugyanakkor a különbség köztük, mint a futball és a rögbi között hogyha a kuta, azért végzünk védelmi kutatást, azért, hogy, hogy munkahelyeket teremtsünk, azért, hogy valamiben nyerjünk, valami versenyben a védelmi kapacitási tervezést komolyan vegyük, és mind az európai intézményeket, itt a HRVP-re gondolok, hogy készítsenek egy fehér könyvet eh, arról, hiszen mi most nem állunk háborúban, eh, nem állunk háborúban a közel-keleti térségeket tekintve Oroszországgal, vagy nem állunk eh, szájberháborúban Kínával, nem erről van szó. Tehát elengedhetetlen, hogy ennek, hogy a tervezést figyelembe vegyük, a szükségleteket figyelembe vegyük. Ami a parlament és egy katonai projekt az európai költségvetésben, ez egy, eh, ez egy eh, európai eh, parlamenti képviselő kezdeményezésére történt, ha jól emlékszem, pont Gáler úr kezdeményezésére a tagállamok ezt nem akarják, a tagállamok nem akarnak ehhez hozzá, nem akarják, hogy az, hogy a Unió ebbe be, beavatkozom, minden ez egy nevetséges gondolat, hogy veszünk egy védelmi eszközt, mint hogyha, mint hogyha egy luxus cikket vásárolnánk. Nem fogunk nukleáris teger alatt járót úgy vásárolni, mint egy jaguárt, verseny, amiben verseny kifejezetten nagy szerepet játszik, de ez inkább a, a, a, a katonáknak a ruházatára vonatkozik, vagy ilyesmi, de mi a többit illeti, ez egy különleges ipar, ennek egyetlen lényege van, ez azért létezik, mert az államok ez, erre szükségük van. Eh, fegyvert adunk el, akkor ezzel támogatjuk eh, ezt, eh, az államot, és hogyha vásárolunk fegyvert, akkor függőségbe kerülünk. Ez a harmadik kérdésre vezet el, ez jelentéstevőnek mondom, a parlament és a bizottság szerepe. Ez nem egyszerű, hiszen két kezd együttműködés, illetve az, ez az Európa, ez az EDIDP, amit most akarnak kezdeni. Mi a kettőnek a szerepe egymással szemben? azok, akik többségi döntést hozhatnak, ha önök ezt nem teszik meg, a tagállamok ezt nem fogják megtenni ami a PESCO 40 projektjét illező politikát folytat, nincs általános európai érdek. Ez egyetlen dolog, ami a 27 eh, tagállamot érinti, ez a Schengeni védelmi projekt, ez a NATO-t eh, jobban érinti, eh, ami és hogyha jól értettem, módosításokkal hogyha jól értettem, erősíteni eh, kívánják a eh, tanácsot. A stratégiai eh, autonómia elengedhetetlen. Miről is van szó? Ez egy olyan kapacitás, amely ennek van egy politikai komponense, ez a döntéshozásra vonatkozik, és a végrehajtásra, aztán egy operatív komponense, tehát hogy rendelkezésünkre álljon a haderő, muníció, minden, amire e-, e-, ehhez szükség van. A harmadik pedig az ipari komponens. Hol kell beruházni a pénzt? Vagy mibe? Ott, ahol a legnagyobb ennek az áttételes értéke. Az Európai Bizottság készített egy előkészítő jelentést, E arról, ez nem. Az én véleményem szerint azok a programok azok, amelyek amelyek nagyon súlyos költséggel rendelkeznek, és amelyek a, ahol a program teljességéből a kutatásfejlesztés nagy része rendelkezik. E, e, például a műhold program, ez egy katonai e, műhold program, itt a kutatás fejlesztés. Mire fordították ezt a pénzt? Hol volt sikertörténet? Ki tud erre válaszolni? Tehát most azt kérik tőlünk, hogy még több pénzfektes dominálja olyan kutatóintézetek, amelyek támogatják a védelmi part. Úgyhogy az, a tanácsadói csoport, amelyet ugye a védelmi ipar dominál, az határozza meg azokat a kutatási prioritásokat, amelyeket az európai és tanuljunk már végre a korábbi hibákból, ugyanis ugyanezeket a hibákat fogják elkövetni a következő programnál is biztosítani, akkor túlságosan nagymértékben támaszkodik a NATO katonai erőforrásaira, vagy nemzeti katonai erőforrásokra. De hogyha az a cél, erre van szükség, igen, ez a hiányosság, és itt nagyon egyértelműen meg tudjuk határozni a megoldást. Tehát állapítsuk meg, hogy melyek a prioritások, és azt reméljük, hogy most ez a legjobb árérték arányt jelenti majd az adófizetők számára. Köszönöm szépen, és akkor köszönöm szépen. Köszönöm az előadóasszonynak, nagyon világos volt a hozzászólása, és nagyon részletesen szól gyakorlatilag minden pontról. A következő szemszögből térjünk ki, ez az irányelv, az ökodizájn irányelv jelen pillanatban működik. És nem zavaros irányelv. Az előadó felvetéseivel kapcsolatban nagyon röviden, hogy a fogyasztó legyen az összes megfontolás középpontjában, azt pontosítanunk kell, hogy van, védenünk kell a fogyasztókat is, ugyanakkor gondoljunk azokra a vállalkozásokra, amelyek óriási befektetésekkel élnek, és ezekre szükség van ahhoz, hogy a termékeik megfeleljenek az előírt követelményeknek. És folytatom nagyon röviden ahhoz, hogy a termékeik megfeleljenek az előírt követelményeknek. És folytatom nagyon röviden kelését, és a termékek újrahasznosíthatóságát. Ezzel kapcsolatban azért óvatosságra intenék, mert vannak olyan azás, és szerintem azt esetleg érdemes figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen, Turmes úr következik. Um, uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, Kohlicsek úrnak igaza van a műanyaggal kapcsolatosan. Ha műanyag egyéb forrásait nem tiltjuk be, vagy egyéb fajtáit nem tiltjuk be, akkor soha nem lesz jövője az újrahasznosításnak. Köszönöm Michelnek a kiváló jelentést. Különböző háztartási gépek erre kérdeznék rá. Lawrence Berkeley az USA-ban azt mondta nekem, hogy a dieselgéthez hasonló botrányra valószínűleg sor kerül a háztartási gépek területén is, ugyanis az intelligens háztartási gépek esetén például egy intelligens hálózatra kapcsolt hűtőszekrény esetében, ha a készülékben van egy chip, akkor a tesztelésre is utasítást lehet adni. Egyetértenek-e önök is azzal, hogy ezek a hálózatra kapcsolt háztartási gép, képek es, esetén valószínűbb a csalás, mint mások esetében? És mit, hogyan tudják ezt megelőzni? A másik kérdés, az ökodizájn export stratégia is egyben Európa számára. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a világ egyéb régióit rábírja arra, hogy elfogadják a mi normáinkat, mert Hogyha mi ezeket a normákat elfogadjuk, akkor ez egyfajta előnyt biztosítana az ágazataink számára, és az Európai Bizottság, ez a harmadik kérdésem, mikor kívánja az ökodizájn irányelvet átdolgozni? Még a jelenlegi ciklusban, kívánja ezt végrehajtani a bizottság, vagy 2020-ban, vagy a 2020 utáni időszakra tervezi -e ezt a parlamenti választások utánra. Mikor kívánnak tehát ismét önök? Most az Európai Bizottság részéről Hodson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen.